és ennek a jelentés, jelenségnek. Azon kell gondolkoznunk tehát, hogy voltak éppen itt pénzt dobunk ki a kukába. Köszönöm szépen. Köszönöm, Repú úr. Nos, a, megkaptuk az első olvasatra az állásfoglalásokat, a magyarázatokat, ezeket a következő jegyzőkönyvben publikáljuk. A parlamentnek három hónapja van arra, hogy nyilatkozzon, és január 21-ével kezdődik a határidő. A néppárt a következő javaslatokat teszi. Kancsán úr az arab félsziget delegációján Antonioci urat helyettesíti. Antonioci pedig az EU Horvátország delegációban helyettesíti Káncsán urat, a szociáldemokraták pedig azt kérték, hogy Kocolino urat a Költségvetési Bizottságban javasoljuk. Van-e valaki, aki ellenzi ezeket a javaslatokat? Nem, úgy tűnik, hogy nincsen. Kelly úr ellenzi? Nem. Köszönöm szépen. Ezzel tehát elfogadtuk ezeket a jelöléseket. A mai ülés jegyzőkönyvét a következő ülésünkön bocsátjuk elfogadásra. És hogyha nincsen, nem ellenzik, akkor az állásfoglalásokat a címzettekhez juttatjuk el, megszakítjuk az ülést, köszönöm szépen, viszontlátásra. És köszönöm Kelly úr, hogy itt volt ilyen hosszú ideig.